Pan przewodniczący! Az elnök. E, dzień dobry, proszę państwa o zajęcie miejsc. Na... Jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket, hölgyeim és uraim. Az ülést ezennel megnyitom. A 2011 áprilisi ülést folytatom. Az áprilisi ülés jegyzőkönyvéhez vannak-e megjegyzések? Nincsenek megjegyzések a jegyzőkönyvhöz, akkor ezennel a jegyzőkönyvet elfogadjuk. Lenne néhány megjegyzésem. Ma van az Európa nap. Reggel Firenzében jártam, hiszen ott van egy európai egyetem, és volt egy európai fesztivál is. Ezen kívül konferenciát is szerveztek az Európai Unióról. Találkoztam az Európai Egyetem hallgatóival is. A Schumann nyilatkozat évfordulóját ünnepeljük, hiszen ezzel született meg az európai közösség. Robert Schumann azt hiszem büszke lehetne munkájára azt is tudta, hogy a válságok azért vannak, hogy megoldjuk őket. És csak is úgy tudunk a jövő számára szilárd alapokat biztosítani. Tehát ma, május 9-e, a reménység napja. A második információ részemről az Európai Unió które przytłaczającą większością głosów zaakceptowało az Európai Unió nagyon fontos szerepet vállal az ENSZ-nél is, hiszen az ENSZ teljes jogú tagja lett, mint Európai Unió. Ez közös érdemünk a bizottság, a tanács és a parlament célja, hiszen jelen lesz a nemzetközi porondon is most az Európai Unió szereplőként. Nagyon fontos ez főleg közös fellépésünk érdekében, hiszen szükséges, hogy együttesen lépjünk fel. Látjuk, hogy a világban, Észak-Afrikában, de máshol is jelentős feszültségek vannak. Elég, hogyha Líbiára, Szíriára és Bahreinre gondolunk. Az európai Unióban most harmadszor ünnepeljük a homofóbia ellenes napot. Sajnos a homofóbia nem kivétel. Mindig eh, vannak olyan országok, ahol üldözik, és meg is gyilkolják a más szexuális orientációval rendelkezőket. A homofóbia ellenes napon eh, emlékeztetünk mindenkit arra, hogy eh, szexuális orientációtól függetlenül mindenkit ugyanazok a jogok illetnek meg. Ezen kívül a gázai övezetben történtekre is szeretnénk utalni. Az Európai Unió mindig elutasította a halálbüntetést, elutasítottuk a kivégzéseket. Mindenképpen békés megoldást szorgalmazunk. Most pedig áttérek a napirendre. de Magistris képviselőtől kaptam két kérvényt, hiszen szeretné a mentelmi jogát felfüggesztetni. Döntés született már. A előbb említett eseten kívül de Cornéli úr is igényt tett, és a eljárási szabályzat hatos cikke értelmében ezeket az indítványokat pedig a jogi bizottság elé terjesztettük, hiszen a jogi bizottság illetékes mentelmi ügyekben. Egy ügyrendi kérdés. Igen, nem igazán értettem, nem igazán értettem, amit mondott. Nem igazán értettem azt, amit eh, az előbb mondott, de Magistris úr. Tehát azt kérdezte, hogy a mentelmi joga megmaradjon, vagy hogy visszavonják a mentelmi jogát. Nem volt egyértelmű. Mm, tehát a saját országában szeretné a mentelmi jogát felfüggesztetni. Tehát nem tudom, hogy most akkor itt ragaszkodik hozzá, tehát szeretném tudni, hogy most itt mi történt, de errára humánum. Ezt tévedni emberi dolog. Uh, uh, Igen, volt egy ilyen kérés,